Kezdjük a szavazást. Napi rendünkön elsőként Moreira úr jelentése szerepel. Grönland részvétele a Kimberley folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtása tárgyában név szerinti szavazásra kerül sor. Megnyitom a szavazást. Hölgyeim és uraim, megkérdezem önöket, hogy mindenki szavazott-e? Adok még néhány másodpercet a szavazásra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk áttérünk a második jelentésünkre. Ismételten Moraira úr jelentéséről van szó. Grönland részvétel a Kimberley folyamat tanúsítási rendszerében címmel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt a jelentést is elfogadtuk. A következő jelentés, amiről szavazni fogunk, Sharon Bowles jelentése, az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tárgyában. Név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk, a következő jelentésünk pedig Werner Kuhn jelentése, a halászhajók biztonságáról szóló 1977. évi toremolosi nemzetközi egyezményhez csatolt 93. évi jegyzőkönyv rendelkezésének végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás tárgyában. Tehát szavazunk ki van mellette, ki tartózkodik, ki van ellene? Műszaki jellegű technikai megjegyzése van? Parancsoljon! Igen, szeretnék utalni arra, hogy vannak olyan képviselők, akik elérték azt, vagy arra kellett ragaszkodniuk, hogy mindenki jelentse be, hogy hova ül, ha változtatja az üléseit, különben az ülésről készült jegyzőkönyv helytelen adatokat fog tartalmazni. Aki tehát más helyen foglal helyet, és más helyen szavaz, az jelezze ezt. De nem feltétlen kell mindenkinek a számára fenntartott helyen szavaznia. Werner Kuhn jelentését elfogadtuk. A következő jelentés Éva Lichtenberger képviselőasszony jelentése az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. A következő jelentés, Bernhard Rapkai képviselő jelentése, Lara Komi képviselői mentem jogának fenntartása tárgyában. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk a jelentést. A következő jelentés, Cecília Wikström jelentése. Zbigniew Ziobró képviselő mentem jogának felfüggesztésére irányuló kérelem tárgyában a 175. cikke értelmében Csobró úr kap most szót. Panie Przewodniczący, chciałbym wnosić o uchylenie immunitetu. Elnök úr. Én támogatom az immunitás elvét, és kérem, hogy ne vonják vissza az immunitást, mentelmi jogot. Oké, okay, dobrze. Bud- Köszönöm szépen. Máte slovo. Öné a szó, parancsoljon. Az én nevem szerepel a jelentésben, Lara Komi asszony mentelmi jogának témájában. Örülök annak, hogy Zobor megkapta a szót. Megtagadták tőlem plenárison azt, hogy hozzászóljak. Rapkai úr és a szakbizottság többsége úgy érzi, hogy Komi asszony, amikor a gazdaságról beszél, akkor európai képviselőként lép fel, ez egy Európát érintő téma. Én pedig egy másik témában úgy tűnik, hogy nem minősülök európai parlamenti képviselőnek. Most nem fogunk eh, vitát nyitni erről a kérdésről, egy olyan jelentésről, amiről már vitatkoztunk, de a jegyzőkönyv mindenképpen tartalmazni fogja az ön megjegyzését. Zsobró úr tehát csak pontosításokkal élt a kérelmével kapcsolatban. Most pedig a Wikström jelentésre szavazunk, ki támogatja a jelentést. Tehát szavazunk, ki támogatja. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk a jelentést. Áttérünk Bernhard Rapkai jelentésére. Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása tárgyában először a szakbizottsági módosítóindítványokról szavazunk. Ki van mellettük? Ellenük ki van? Tartózkodók? Elfogadtuk. 16-os módosító indítvány következik. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Most áttérünk a 17-es módosító indítványra. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. áttérünk a kettes és tizenegyedik módosító indítvány, aki van mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk őket. Most pedig név szerinti szavazást fogunk tartani. Elnézést, még ellenőrizzük az előző két módosítóval való szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárjuk. Lezárom a szavazást. Tehát elfogadtuk a 2-es és 11-es módosító indítványokat. Most az 50-es, 51-es okafogyottá vált, a 48-as, 49-es módosító indítványról szavazunk, ki van mellettük. Ellenük kitartózkodik. Elfogadtuk őket. Most szakbizottsági módosító következik, ki van mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazást tartunk a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nyní hlasujeme o správě paní. Most áttérünk Eszaja asszony jelentésére. Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása tárgyában. 20-as módosító indítvány ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most a kettes blokkról szavazunk, az 1-től 19-ig terjedő módosító indítványokról. Nem, bocsánat, ez oka fogyottá vált, mondja az elnök. Akkor most a bizottsági javaslatról szavazunk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási állásfoglalási indítványról szavazunk, név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Most a Galló jelentésről fogunk szavazni a szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló több területre érvényes engedélyezése tárgyában. 170-es módosítóindítvány az első, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Most pedig a bizottsági módosítványítványra szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk ezt is. Most pedig a jogalkotási állásfoglalási indítványról szavazzunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Áttérünk a McCarthy jelentésre a benfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntető jogi szankcióiról. A második módosító indítvány a szavazón ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most a bizottsági javaslatról szavazunk ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most pedig név szerinti szavazást tartunk a jogalkotási javaslatról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalási indítványt. Most Valean úr jelentéséről szavazunk. Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek tárgyában. 44-es módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most a 39-es módosító indítványra szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az indítványt, most a 40-es módosító indítványról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az indítványt úgy szintén elutasítottuk. Most a 44 CP módosítóról szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Most a 41-es módosító következik, név szerinti szavazást tartunk, amelyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az indítványt. Most a 42-es módosító indítvány következik, név szerinti szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt az indítványt is. 43-as módosító indítvány következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. Ezt az indítványt is elutasítottuk. Most pedig a bizottsági javaslatról szavazunk. Szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a javaslatot, most pedig a jogalkotási javaslatról szavazzunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a következő jelentésre, Ajala Szenderasszony jelentésére, a számvevőszék egy tagjának kinevezését tárgyában. Ki van mellette? Elnézést kérek, mondja az elnök. Tehát visszatérünk Ajala Szender jelentésére. A számvevőszék egy tagjának kinevezése, nevezetesen Klaus Heiner Léne kinevezése tárgyában titkos szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Léne, urat, megerősítettük, tehát megválasztottuk a számvevőszék tagjának. Engedje meg, Léne úr, hogy a saját nevemben is gratuláljak a kinevezéséhez. Hölgyeim és uraim, most pedig áttérünk Ajala Szenterasszony másik jelentésére az Európai Számvevőszékről. Kérem Ajala Szender asszonyt, hogy két percben foglaljon állást a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, nem fogom bőlére ereszteni. Volt alkalmunk vitát folytatni a legfontosabb pontokról. Szeretnék először is köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a jelentés kidolgozásában, így különösen a számvevőszék tagjainak, akiket eh, képviseltek a munka során azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos lépésről van szó, ami még hatékonyabb eszközé fogja tenni a számvevőszéket, és amely a bizottság és a parlament elvárásainak így meg fog felülni, és természetesen bizal, számíthat majd a polgároknak, az európai polgároknak a bizalmára is hiszen hatékonyabb ellenőrzését teszi lehetővé a költségvetési költéseknek. Volt néhány kreatív elem is, amit sikerült a jelentésbe fölvennünk annak érdekében, hogy a negatív DASZ kérdését megoldjuk, ez sokáig probléma volt. Ebben a kérdésben engedményeket is tettünk a számvevőszék felé. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében ez is javította a jelentésnek a minőségét, és egyébként ezen a ponton szeretnék gratulálni Klaus Heiner Lénének is a kinevezéséhez. Nagyon remélem, hogy minden módosító indítványunkat támogatni fogják, hiszen ezek tükrözik a bizottsággal megállapodottakat is. Köszönöm szépen a hozzászólását, most pedig akkor szavazzunk az egyes módosító indítványról. Ez egy alternatív javaslat, ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodók, elutasítottuk. Rendben, akkor ellenőrizzük ezt. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ezért a szakbizottság javaslatra egészében szavazok, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Most áttérünk Karim úr jelentésére. A célra vezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság tárgyában a jogalkotás minőségének javítása érdekében most az egyes módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A második módosító indítványról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az indítványt elutasítottuk. Hármas módosító indítvány, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az indítványt. Most a 8D módosítóról szavazunk, úgy szintén név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt az indítványt is. A 9-es módosító következik. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító indítvány következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosító indítványt, áttérünk az ötös módosító indítványra, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt az indítványt is elutasítottuk. Hatos módosító indítvány következik, név szerinti szavazást tartunk, amelyet megnyitok. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 10D módosító indítvány következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk ezt a módosító indítványt is. Most áttérünk a 36-os paragrafusra, arról két részben szavazunk, ki van az első rész mellett, ki van az első rész ellen. Tartózkodók, elutasítottuk. A második részre térünk át, ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. A hetes módosító indítvány következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a teljes javaslatról szavazunk. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig az olasz államelnök érkezését várjuk, ezért szünetet tartunk.